Nézzük a 14-es napi rendi pontot. A gyermeklányok szexualizációja a téma. Skridlevska asszonynak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák! A szex szexualizáció nem új jelenség. Ugyanakkor az a benyomásom, hogy maga a jelenség jelentőségében növekedett, és egyre fiatalabb gyermeklányokat érint. Ez elkerülhetetlen hozzákapcsolódik a technológiai fejlődéshez, a médiák és nem utolsó sorban az internet fejlődéséhez. A gyermeklányok esetében a szexualizáció azt jelenti, hogy mesterséges és túl korai szexualitást kényszerítenek a lányokra, amelyekre még, amire még nem érettek. Hogy történik ez? Az fizikai vonzerőre koncentrálnak, és úgy gondolják, hogy a vonzó külsővel siker, tudják, tudnak sikert elérni. Azok a, a fiatal lányok, Nak ugye joguk van azt viselni, amit szeretnének, ők viszont igyekeznek minél vonzóbb külsőt felölteni, és ezt így elfogadják. Ez tehát egy társadalmi nyomás is. Azt gondolják, hogy a társadalom várja el tőlük, hogy így nézzenek ki. Mesterséges elvárások vannak, hogy karcsú, gyönyör, karcsúak, gyönyörűek legyenek a nők, akik felkeltik a férfiak érdeklődését. Az úgynevezett hírességek, celebek is rész, részét képezik ennek a jelenségnek, akik szex szimbólumként jelennek meg, és állandóan ö, hangsúlyozzák vonzóságokat. Azok a magazinok, amelyek a lányokat szexuálisan felhívó pózokban jelenítik meg, szintén hozzájárulnak ezek a jelenségek, ehhez a jelenséghez. Ezek a lányok még nem érettek arra, hogy ezt feldolgozzák, és áldozatává válnak ennek. Ez minden környezetben megjelenik az iskolákban is, és maga a pornográfia is egyre szélesebb körben elterjedt. További következményei vannak ennek, étkezési zavarok, anorexia, alacsony önbecsülés és gyakran depresszió. Ezen kívül a szexualizáció jelensége fiatal lányokat érint, és ennek hosszú távú következményei vannak a pszichológusok szerint. A médiában a nőket tárgyasítják, és a férfiakhoz képest alsóbbrendűként jelenítik meg. Olyan lényeként, amelyek, akiknek, akik létének egyetlen célja, hogy a férfiak vágyát kielégítsék. Ez a nők elleni diszkriminációhoz vezet a munkahelyen is. Ezért annyira fontos, hogy egységes hangon, egységesen lépjünk fel a szexualizáció ellen, hogy meg tudjuk védeni a gyermeklányokat, és csökkenteni tudjuk ezeket a negatív jelenségeket, amelyeknek a fiatal nők áldozataivá válnak. Jelentésemben a 6-13 éves korcsoportra összpontosítok, ugyanis akik e fölötti korcsoportban vannak, már a pubertás korába tartoznak. 13 és 18 év között e, e, ezt a korcsoportot illetően egységes standardeket már nehéz lenne meghatározni. A jelentésemnek ugye rövidnek kellett lennie, ezért a legfontosabb tényezőkre koncentráltam. Meghatároztam a szexualitást, a szexualizációt részletesen, és az iskolákra és egyéb hasonló intézményekre összpontosítottam az ajánlásaimat. az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Írországban is az utóbbi időben lépéseket tettek a szexualizáció és annak negatív hatásai ellen. Nem csak maga a kormány, hanem az ipar is, például a ruhaipar és a reklámipar is pozitívan ö, reagált, például ö, saját magukra kötelező önszabályozással reagáltak erre, hiszen ezekben az iparágakban is megjelennek a fenyegetések. Ami a jelentés tartalmát illeti, szeretnék a szülők szerepéről is beszélni. A szülőknek több erőt erősebben kell fellépniük, hogy például ellenőrizzék a gyermekeik hozzáférését az internethez, meg kell védeniük gyermekeiket a visszaélésektől. Említem, megemlítem például a szemítőgépes játékokat. Pán-európai szemítőgépes szabályozást kellene létrehozni, amely a gyermekeket megcélzó tartalmakat szabályozza. Talán nem sokan tudják, de az egyik legnépszerűbb számítógépes játék 2008-ban egy olyan helyzetet tartalmazott, amelyben a játékos egy prostituáltal nemileg közösült, és a közösülés után megölte az áldozatát. Szülők követelték, hogy ezt a játékot vonják ki a piacról, és most már nem forgalmazható ez a játék gyermekek számára. Sok szülő nincs tudatában annak, hogy maga is kiváltja a gyermeke tárgyasítását. Például, hogyha kozmetikumokat vásárol számára, megengedő hogy kozmetikushoz járjon, vagy például szépségversenyen vegyen részt. Spanyolországban, Franciaországban, Nagy-Britanniában, az Egyesült Államokban is megfigyelhető ez a jelenség. Ezek a szépségversenyek több korcsoportot is érintenek, például 0-3 évesek szám, 0 3 éves korig terjedő gyermekek számára is szerveznek szépségversenyeket. Ö, gyereklányok ö, gyakran energiaitalokat fogyasztanak, hogy jobb formában tudjanak megjelenni a színpadon. Ami az iskolát és a tantervet illeti, ö, itt fel kell készíteni a gyermekeket arra, hogy hogyan kezeljék a médiát, hogy hogyan tudjanak kritikusan viszonyulni a médiához. Meg kell tanítani a gyermekeket arra, hogy a, mi a megfelelő családi élet, és ennek a tartalmát az ő igényeikhez hogyan lehet igazítani a szülőktől is elvárható ez persze, de a szülőknek gyakran túl sok elvárásnak kell egyszerűen megfelelni, gyakran egyszerűen képtelenek erre. Ezért az iskolába is megfelelő kurzusokat kell tartani ennek érdekében. Annak érdekében, hogy a gyermekek máshonnan is informálódhassanak, nem csak az internetről. A szexualizációról szóló tanulmányok ö, ö, rámutatnak, hogy a gyermekek elsősorban az internetről tájékozódnak a szexualitást illetően. És ez a hatás negatívan befolyásolja a fiatal lányok viselkedését és ismereteit a tagállamoknak párbeszédet kellene kezdeményezniük az internetes szolgáltatókkal, szülői szervezetekkel, társadalmi szervezetekkel, annak érdekében, hogy meghatározzák ezt a szexualizációs hatást, és ki kell dolgozniuk megoldásokat arra, hogy a negatív hatásokat hogyan tudják elhárítani. A helyes gyakorlat rámutat arra, hogy ez az együttműködés nem csak, hogy megvalósítható, hanem még hatékony és hasznos is tud lenni. Az Európai Parlament nemrégiben elfogadott egy pornográfiáról szóló irányelvet. Van az úgynevezett ProAno vagy ProMia nevezetű ö, ö, internetes honlapok, amelyek a bulimiát és anorexiát ö, ö, igyekeznek előmozdítani, ezek nagyon károsak, és káros hatásuk van a fiatal lányokra. És ez növeli az étkezési zavarokat. A pszichológusok azt is javasolják, hogy szigorúan ellenőrizni kell, hogy a gyerekek milyen internet, minden honlapokhoz férnek hozzá, hiszen ezek a honlapok arra ösztönzik a fiatal lányokat, hogy szigorú diétát folytassanak. A fiatal lányok gyakran azt gondolják, hogy teljesen mindegy, hogy mennyit tudnak, milyen egyéb képességeik vannak, az a lényeg, hogy hogy néznek ki. És a kinézetük fogja előmozdítani a karrierjüket kizárólag. A szülőket is be kell vonni a párbeszédre a kereskedelmi sztenderdek és reklámozási sztenderdek kidolgozásában. Ez a gyermekek javát szolgálná. A szexuális tartalmak ö, ö, reklámozását is felül kell vizsgálni. Olyan időkben, amikor sok gyerek ö, sokat néz tévét, nem szabadna olyan időtartamban szexuális tartalmú reklámokat sugárazni, amikor a gyerekek nézik a tévét. Változást kell elérni ezen a területen, és ez a változás bizonyára javítani fogja a helyzetet. Jelentésem végén arra kérem fel a bizottságot, hogy végezzen tanulmányokat a szexualizáció témakörében EU szinten. Jelenleg csak töredékes adatok állnak rendelkezésünkre. A Lengyelország az egyik olyan ország, amely nem képes felmérni ezt a jelenséget, nem tette meg ennek a jelenségnek a felmérését, nem végezte el. Más további feladat, hogy helyes gyakorlatokat határozzunk meg, amelyeket az egész Unióban be tudnánk vezetni. Az Európai Uniónak pénzügyileg is támogatnia kell e negatív jelenség elleni harcot, a gyermeklányok szexualizációját. Kedves kollégák, Remélem támaszkodhatok az együttműködésükre, a támogatásukra. Remélem, hogy sok módosítást fognak benyújtani, amely javítani fogja a jelentés minőségét. És nagyon remélem, hogy a jelentés segíteni fog bennünket a szexualizáció és negatív hatásai elleni küzdelemben. Ez a jelenség véleményem szerint minden tagállamban létezik. Számítok a támogatásukra, és kíváncsian várom a megjegyzéseiket. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének, Grigavszka asszonynak Egyelőre lengyelre nem találok fordítást, nem kapom a tolmácsolást lengyelre elnézést. Hűha, nagyon lenyűgöző. Most már működik, most már működik. De hát azt mondtam, hogy miután most már a tolmácsolás is működik lengyelre is, ha jól látom, ugye? Igen. Tehát azt szerettem volna elmondani a jelentéstevőnek, hogy az ön jelentése azt mondjam kitűnő, és szeretnék gratulálni. Kétségtelen, hogy a szexualizációja a fiataloknak és különösen a kislányoké egyre növekvő jelenség, és még akkor is, hogyha tudjuk, hogy lehetetlen visszalépni a múltba, és még vannak olyan jelenségek, amelyek tovább fokozzák ezt a hiperszexualizációját a gyereklányoknak. A gyerekek egyre inkább találkoznak a szexuális tartalmú képekkel, akár a tévében, a bizonyos programokban, a hirdetésekben, és természetesen az interneten, amikor ezt nem ellenérzik. És nagyon sok olyan kép van, ami nem megfelelő a gyerekek számára, de ugyanez egyes magazinokban is van. A ö, különböző ö, női ruha ö, gyártó cégek is ugyanazokat a ruhákat készítenek gyerekváltozatait és ezek is különböző katalógusok vannak, tehát itt is fontos, hogy a folyamatos hozzáférést ezekhez a képekhez korlátozzuk, hogy a gyerekek idő előtt megöregszenek, korai érettek lesznek, és egy tudatosítást kell lehetővé tenni, illetve elgondolkodni, hogy milyen eszközökkel tudjuk megfelelően megvédeni a gyerekeinket. A 15-ös bekezdést nézem, ahol ön beszél arra, hogy a gyerekeknek szánt termékek előállítóinak kellene együttműködni, a gyereki ruha és a játékgyártók, illetve illetve hogy egy önkorlátozó kódexet alkalmaznak. Valami olyasmit lehetne használni, amit a kozmetikai cikkek választottak, önszabályozást, amire lehet, hogy jogalkotás is szükséges, de esetleg jobb, hogyha együttműködünk az ágazatokkal, közös érdeket szolgálva. Szerintem abból lehetne meríteni a ruhagyártók esetében is. Ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy mondhatnánk különböző neveket, még akkor is, hogyha rosszat mondok, például Karl Lagerfeld, akit én utálok, olyan tervező, mert ő azt próbálja elhitetni, hogy a 34-es méret az ideális méret. Hát nézzel meg, a, azért van olyan magasan záródó inge, mert a, maga egy két lábon járó csontváz. Valentino is hasonló. Most nem, a, nem azért mondom, tehát a, látom a modelleket és azt próbálja el ö, hitetni, hogy a, a legvékonyabb derék az az ideális. Ez nem igaz. És nagyon sok fiatal van, aki, hogy ön is elmondta, az anorexia felé menekel, bűnös tudatot ébresztenek saját magukban, és a hármas bekezdésben, ahol például a gyerekeknek szánt szépségversenyekről beszél. Ezeket keretbe kell foglalni, de hát itt a szülőkre kis van felelőssége. Nem szabad a gyereket felelősé tenni amelyik nem első az versenyben, és nem szabad arra ösztönözni, hogy olyan magatartást folytasson, amiből aztán anorexia lesz, ami egy dráma azok számára, akik ezt megélik. Tehát ezeket nem tudom, hogy be kellett tiltani a versenyeket, mert nem támogatom a tiltást. Legyen ugyanúgy, mint egy énekverseny, egy szórakozás, de ne annál több, és ne legyen annál kevesebb, és semmiképpen se érezzék magukat bűnösnek a vesztesek közelmúltban láttam egy ilyen riportot, hogy a szülők milyen ostopán viselkednek, főként az anyukák egyébként. Gyerekeket hibáztatták azért, mert második vagy harmadik lett csak. És olyannyira, hogy van, akik mégis büntették a gyereküket, teljesen értelmetlen, a gyerekeknek is kell szórakozniuk, de ez egy játék kell, hogy maradjon, nem pedig egy igazi verseny, még akkor is, hogyha a verseny szellem, az erőfeszítés az ö, bátorítandó, de azért bizonyos határokat mégsem lenne szabad átlépni. Nem sok módosítom lesz ehhez, mert szerintem kitűnő az ön jelentése. Esetleg egy-két javaslatot, amit látunk, hogy ez milyen veszélyeket jelenthet a gyerekek fizikai és szellemi egészségére nézve, különösen kislányok esetében azért ez egy olyan jelenség, ami mégiscsak aggasztó, és remélem, hogy Karl Lagerfeld majd csak a bíróság elé citál, akkor legalább lesz ennek kellő vízhangja. Teljes mértékben egyetértek, mondja az elnök. Kametti asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy rendkívül fontos jelentés eh, van előttünk, és nagyon átfogó is, mert a jelentés készítője ki akar térni minden lehetséges területre, és szerintem ez mindenképpen figyelemre méltó. A magam részéről csak azt szeretném hangsúlyozni, illetve néhány megállapítást szeretnék kiemelni. Én úgy gondolom, hogy a lehető legsúlyosabb dolog, hogy a lányok szexualizációja ra van igény, méghozzá a saját ő maguk részéről, mert az egész társadalom valahogy erre irányítja őket, ezt a modern tipológiát népszerűsíti, ahogy mondani szokták ők maguk, és ez azt jelenti, hogy minden egyes szóban, hogyha egy kicsit leásunk, vagy hallgatjuk a kislányok beszélgetését, vagy a kisfiúk beszélgetését, amiről itt a jelentéstevőnk is szólt, azt látjuk, hogy nagyon nagyra értékelik azt, hogy szexik. Még akkor is, hogyha az életkoruk még nagyon fiatal, és ez a kifejezés az ő esetükben nem helyén való erre, az élet, erre a korcsoportra. Mégis a szexi kifejezés, a szexinek lenni, ez egy nagyon fontos ennek a korcsoportnak. És akkor még a játékokra térnék vissza a 15-ös bekezdésben. Valahol olvastam, hogy a, a Barbie babákat gyártó cég azt mondta, hogy talán lehet, hogy olyan barbikat gyártunk, amik prostituált barbit is gyártunk, mert különböző barbi típusok vannak. De mit tehetünk akkor, hogyha a társadalom ezt igényli? Ilyen babákra van igény. Tehát innentől ez egy ördögi kör, mert ha a társadalom ilyet akar, akkor mi gyártunk ilyet hogyha ezek jó áruak, akkor miért ne? Mert mi gyártuk nekünk, az a lényeg, hogy a játékot eladjuk, illetve azt gyártsunk, amire igény van. Mert a, a, ez azt jelenti, hogy a gyerekeink számára, ö, hogyha ez jól eladható, akkor miért ne? Ez szerintem egy túlzó magatartás, vagy álláspont, és, de a helyzet az ilyen. És végezetül csak annyit szeretnék mondani még a pornográfiával kapcsolatban. Szó volt itt a pornográfiáról, ahogy ez mindenütt megjelenik az Európai Unióban és az egész világon egyébként. A pornog, gyermekpornográfia is, a gyerekeket használják a pornográfiába, ez egy bűncselekmény, de a pornográfia, mint olyan, mint emberi tevékenység, ezt úgy legálisnak tekintik, és elnézően viselkedünk. Tehát felvetődik bennem a kérdés, hogy vajon ez jó-e, ha ez így van, mert ha egy kis kísérletet végzünk, tehát egyszerűen csak rákeresünk a Google-ban, hogy pornófilmek, azonnal 5 millió film cím jelenik meg, és ez mindenki számára, a gyerekek számára is hozzáférhető. Tehát egyszerűen nincsen korlát, és nem lehet leblokkolni a gyerekeknek a hozzáférését, hogy ne nézzenek meg pornográf filmeket. Én most nem arról beszélek, amikor a gyerekeket használják fel ezekbe a filmekbe, mert ugye ez az, ami bűncselekmény, és ezt mindenütt büntetik a világon, de az, hogy a pornográfia, mint szabad tevékenység, és valóban szabad az interneten, ennek is lehet negatív hatása a gyerekekre, illetve van is. Úgy gondolom, hogy néhány módosítót is meg fogok fogalmazni, hogyha jelentéstevőnk egyetért, és támogattam őt ebben a rendkívül fontos munkában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt tiszna asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is eh, köszönöm szépen a eh, kollégánknak a eh, kitűnő jelentést. Ez a kezdeményezés mindenképpen egy nagyon fontos üzenetet közvetít. A fiatalok szexualizációja egy nagyon fontos téma, és a társadalmunk próbál a sztereotípiák ellen küzdeni, de ugyanakkor a társadalom ezt a sztereotipizálást mégiscsak segíti nagyon fiatal gyerekekben hogy látok, itt a 6-13 éves korcsoportról van szó, ez rendkívül jó strukturált a jelentés, nagyon jó a formátuma és a szexualizáció definíciója is nagyon jó, nagyon egyértelmű, világos. Ugyanez igaz az ajánlásokra is. Az ajánlásokkal kapcsolatban, mint például a TV, internet, illetve a figyelemfelhívás a termékgyártókra, illetve a videójáték készítők esetében, ahogy mondtam, nagyobb felelősséget kell megkövetelni, illetve a családnak is sokkal felelősebbnek kell lennie, hogy ezt kollégánk is mondta. A figyelemfelhívás és az ilyen kampányok, az aggasztó jelentések ellen mindenképpen ki kell, hogy terjedjen az iskolákra és a tanárokra, az oktatókra is. Az egész oktatási rendszernek is ezt figyelembe kell venni, és küzdeni kell a jelenség ellen a tagállamokban, hogy a fiatalok szexualizációt elkerüljük. Így ezt az ötletet szeretném támogatni. Számos jó ajánlást láthattunk ebben a jelentésben, de vannak mm, további ajánlások, amik szükségesek kampányokra, hogy például a tanárok, az oktatók, akik még esetleg nincsenek igazában tisztában ezzel a jelenséggel, azok is ezt megismerjék, és az iskolában jobban felhívják a figyelmet erre. Köszönöm szépen! Akkor most magamnak adom meg a szót, mint árnyék jelentéstevő ebben a jelentésben. Úgy gondolom, hogy ez egy különlegesen fontos téma és nagyon fontos jelentés, és nagyon is illeszkedik ahhoz a vonalhoz, amiről már korábban beszéltünk a nap folyamán, hogy bizonyos típusú szolgáltatásokat, magatartásokat le kellene küzdeni, és a lányok ugye vannak kitéve ennek a szexualizációnak. Végig kell azt is gondolni, hogy a szexualizáció pontosan mit is jelent. Ön itt felhozott ennek különböző aspektusait, ez nagyon jó. Egy dolog viszont valamit nem hallottam, illetve nem látok a jelentésben. Említette ugyan, de mégsem üt át a jelentésen, és ez mi valamennyiünket érinti, amikor például a tévét használjuk, vagy videójátékokat, vagy amikor a gyereknek valamilyen játékot bemutatunk otthon, vagy az iskola buszon, a társadalomban. Mindenütt van ez a szexualizációs hullám, és a lányokat egyszerűen csak bombázza ez a szexualizáció. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, például a divatiparnak is a felelősséget kell vállalnia. Tehát azt szeretném, hogyha valahol ebben a jelentésben megjelenne ez az aspektus, vagy sokkal világosabban kirajzolódna. Például mondjuk a négyes ajánlásnál azt mondja, hogy megjegyzi, hogy külön erőfeszítésre van szüksége arra, hogy a szülők, a tanárok tisztában legyenek a videójátékok, videoklippek és egyebek hatásával. Itt nem csak, arról, nem csak a komputeres és számítógépes játékokról van szó, vannak olyan számítógépes játékok, amelyek erőszakosak, és a szexre utalnak, vagy a szexet, de már maga a játék a probléma, hanem főként az a mód, ahogy használják ezt a játékot, és ilyen tekintetben nagyon rossz játékok, a, ugyanide tartozik a különböző videoklipek, hirdetések, tehát nagyon sok minden van, ami a szexualizáció irányába visz, ez egy visszatükröződése annak a társadalomban, amelyben élünk. Beszéltünk itt a különböző weboldalakról, ezt is említették, ez is nagyon fontos, nagyon sok ilyen weboldal van, és szerintem valóban nagyon jó ötlet lenne, hogyha valamilyen módon ezeket blokkolni lehetne, de nem is olyan egyszerű, ezt gondolom önök is tudják, mert dolgozunk már ezen, de blokkolni egy weboldalt nem igazán egyszerű, mert lehet, hogy azokat az oldalakat is blokkolja, amelyek éppen ezen oldalak ellen kívánnak fellépni vagy ha valaki egy prostitúció ellenes kampányt visz, akkor azt is leblokkolja, mert ugyanazok a szavak jelennek meg a weboldalban. Tehát egy olyan technológiát kell találni, amelyik ezt a különbségtételt meg tudja tenni. Ez azonban rendkívül nehéz, nagyon nehéz az internetet vagy egy-egy weboldalt blokkolni. Tehát én is gondolkodom, és egy ezzel kapcsolatos módosítót majd elő fogok terjeszteni, és fontos, hogy a megfelelő módon oldjuk meg ezeknek az oldalaknak a blokkolását, vagy és nehogy olyanokat is levegyünk, amiknek éppen, hogy ott lenne a helye. És a hetes ajánlással kapcsolatban nem vagyok egészen biztos abban, hogy én ezt jól értem, hogy a szexuális nevelés az segíteni a családi életet, a családi élet egy eléggé szubjektív dolog, eleve az, hogy mit értünk család alatt. E, vannak bizonyos e, elképzelések, de egy sok minden belefér ebbe. Nem tudom, hogy itt miért beszélünk szexuális oktatásról az ajánlásokban, a hetes ajánlásban ez hogy a családi életre való felkészítés, nem tudom, ez még egyenre most e, ennyit erről, és majd készítek egy vagy esetleg több módosító indítványt is. Köszönöm szépen. Eh, eh. Köszönöm szépen a bizottság képviselőinek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Margaret Csúsz vagyok, az alapjogi és az igazságügyi főigazgatóságon dolgozom. A bizottság üdvözli ezt a jelentést, tudomásunk van erről a témáról, ráadásul tudjuk, hogy a gyermeklányok szexualizációja egy növekvő probléma. Az utóbbi hetekben volt szó a szexualizálás, a hirdetések, a reklámozásról, tudjuk azt, hogy különféle sokkoló reklámokat találunk e témában, ami az számadatokat illeti, ezen a meghallgatáson szintén volt szó arról, hogy milyen típusú zenét hallgatnak, például a fiatal lányok, sokszor ezek is szexuális konnotációjak, 1,7 milliárd milliárdot költenek évente a mobiltelefonon közvetített pornó képek az internet programokat kellene biztonságosabbá tenni, sok, persze a biztonságosabb internet program nem csak azt jelenti, hogy ellenőrizzük a programokat, ez az oktatást is jelenti, az oktatást, a nevelést, a szülői felügyeletet, a szülői ellenőrzést nevezetesen, például, hogy a konyhába teszik a komputert, és akkor ott tudják felügyelni a gyermekeket, az lenne a legjobb, hogyha a nevelésre, az oktatásra helyeznénk a hangsúlyt, és a jövő évben a Daphne programmal, ugye, ahogy tudják, a Daphne program ö, arról is szól, hogy hogyan lehet az erőszakot felszámolni a nők és a fiatal ö, gyermekek körében tehát a DAFNE programmal jövőre praktikus programokat szeretnék megvalósítani, ezen belül is a magatartásbeli változásra lenne leginkább szükség. Továbbá az Oktatás és Kulturális Főigazgatósággal együttműködünk, üdvözöljük ezt a jelentést, és köszönjük, hogy a nagyon fontos témával foglalkoztak. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kosta asszony. Elnézést kérek, elnök úr. Egy kicsit később érkeztem, Szeretnék azért valamit mondani a jelentéstevőnek is. Ez egy nagyon jól megszerkesztett jelentés, egy nagyon kényes témában osztom is a legfőbb észrevételeket. De el szeretném mondani, hogy a Kulturális Bizottságon belül én vagyok a jelentéstevője egy saját kezdeményezésű jelentésnek a gyermekek a digitális világban témában, amelyet októberben fogunk megvitatni. Eddig ugye a gyermeklányokra, a nőkre összpontosítottunk, de úgy gondolom, hogy ez a téma egy transzverzális téma, és egy holisztikusabb, pluralisztikusabb megközelítésre lenne szükség e témát illetően. Arra is szeretnék emlékeztetni, hogy hogy van egy úgynevezett szürke zóna is, ami még nem igazán a bűncselekmény határát súrolja, és a bizottság olyan megállapodásokat próbál kialakítani, például a mobiltelefonia világával, a, annak érdekében, hogy sokkal jobban tiszteletben tartsák ezeket a ö, különböző észrevételeket. Skredlovska asszony, köszönöm, elnök úr. Azt kezdeném, hogy Kosta asszony megjegyzésével utalnék ugyanis az Oktatás és Kulturális Bizottságban én pottag vagyok, de ha megengedik Koszta asszony, nagy érdeklődéssel szeretnék együttműködni önnel, és köszönöm az észrevételét. Azt hiszem, hogy nagyon hasonló a megközelítésünk e kényes témához mindidáig ezzel a témával nem is igazán foglalkoztak. Ez az első jelentés a gyermeklányok szexualizációjával kapcsolatban. Tarabella úr észrevételével kapcsolatosan először is köszönöm a kedves szavait, és köszönöm a dicséretet a jelentésemről. Én látom, hogy számíthatok önre, és biztos, hogy jól fogok együttműködni az árnyék jelentéstevőkkel az megjegyzésében utalt a szépségversenyekre. Természetesen nem lehet betiltani ezek, ezeket a versenyeket. E, Már csak azért sem, mert nagyon nagy hasznot hoznak az érintett feleknek, de a szülők is hasznot húznak az ilyen típusú versenyekből, sőt, egész egyszerűen az álmaikat próbálják meg, megvalósítani a gyermekeiken keresztül. Franciaországban szerveznek meg mini Miss Francokat, tehát Franciaország mini szépségkirálynőit. Ez is azt jelzi, hogy Franciaország is nagyon sok kezdeményezést indított, a szexualizációs elemek felszámolása érdekében. Lenne egy spontán megjegyzésem. Természetesen nem tilthatjuk be ezeket a versenyeket, de előfeltételeket lehet, lehet szabni, például a szülők számára. Aztán a pszichológusok is segíthetnének Persze ezzel nem feltétlenül eh, értenének egyet a szülők, de talán egy pszichológus eldönthetné, hogy egy gyermek részt vehet-e, vagy nem vehet részt egy ilyen típusú szépségversenyen. Mindenképpen eh, az ilyen típusú kihívásokra nem megfelelő módon eh, válaszolnak a gyermekek sem, mondjuk egy 5-6 éves gyermek. Ami a textilipart illeti, a komputerjátékok ipar ágát illeti, és itt utalnék arra, amit az elnök úr mondott. Sajnos ez egy saját kezdeményezésű jelentés, éppen ezért vannak korlátaim, az én szövegem eredetileg sokkal hosszabb volt, de a parlamenti szolgálatok közbeléptek, és sűrítenem kellett a jelentésemen, tehát nem tudtam mindenről beszélni. A 16. bekezdésben szólok arról, amiről az elnök úr tett említést. A jelentés nem annyira átfogó, amennyire én azt szerettem volna. A szabályokat megváltoztatni elég nehéz. A szülői felügyelet egy lehetőség lehet az ellenőrzés terén, de ott vannak a mobiltelefonok, a komputerek, a laptopok, ezeket nem tudjuk ellenőrizni. A szülők azt gondolhatnák, hogy a szülői felügyelet tehát lehetne biztosítani például a komputerek használata terén, de a fiatalok most már intelligens telefonokat használnak, okos telefonokat használnak, amelyeket a szüleiktől kapnak. Nagyon sok mindenről szerettem volna még szólni a jelentésemben, de nem nincs lehetőségem például a pornográf képek küldése interneten keresztül a saját komputerekre is e, probléma. Én, amikor gyermek voltam, a helyzet más volt. Az én szüleim tudták, hogy én nem vagyok kitéve ilyen típusú fenyegetettségnek. Ma a fiatal gyermekek ki vannak téve a szexualizációhoz kapcsolódó fenyegetettségnek. A, nagyon sok anyával beszéltem a tapasztalataim során, és azt mondták, hogy egész egyszerűen nem tudnak mit tenni, várják a segítséget a jogalkotóktól. A rendelkezéseket kell megváltoztatni, mert a szülőknek segítségünk, a segítségünkre van szükségük mit lehetne tenni. Létre kellene hozni egy platformot, amely lehetővé tenni a jó tapasztalatok cseréjét, a, például a szülők között. Például egy szülő videójátékokról videójátékok nézését izhatja be, és értesítheti a többi szülőt erről. A hetes cikk értelmében, a, ami a család fogalmát illeti, ugye erről is volt szó, hogy mit is értünk családon, azt hiszem, hogy nem arról van szó, hogy felkészítsük a gyermekeket a család életre és a szexuális nevelésre, hanem itt arról van szó, hogy hogyan hogy mit is értünk a családon. Lengyelországot képviselem, és az alkotmányunk kimondja teljesen világosan, hogy mit is értünk családon. És ez volt számomra a referencia, amikor is ezen a munkán dolgoztam. Természetesen mások lehet, hogy nem osztják az én álláspontomat, de én tiszteletben tartom a az eltérő véleményeket különböző véleményünk lehet e témát illetően. Tudomásul veszem az észrevételeket, a megjegyzéseket, de kérem, hogy értsék meg azt, hogy én jó magam a lengyel alkotmányban meghatározott fogalomra építettem a módosítóim is javítani szándékoznak ezt a dokumentumot. Mindenképpen szeretnénk egy jó dokumentumot kidolgozni, tudva, hogy ez a jelenség mennyire bonyolult. Remélem, hogy az intézmények együtt működnek majd a szülőkkel, az iskolákkal, és ennek eredményeképpen a gyermekek kevésbé lesznek kitéve a negatív szexualizációnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt mondta, hogy vannak problémák a szöveggel, de én eh, tudom, hogy tehát azt mondta, hogy eh, korlátoznia kellett a szöveget. Igen, én tudom, hogy ez is eh, az EU bürokráciának egy része, tehát akkor ezt a témát is lezárnánk. A módosítók benyújtásának határideje július 17-e 12 óra, és szeptember 19-én lesz a ö, szavazás, októberben pedig a plenáris ülése kerül a téma. Most pedig áttérünk a következő témára, a 15-ös napi rendi pontra a 2017-től 2020-ig tartó időszakra vonatkozó jogok és polgárságprogram létrehozásáról szóló téma. Regina Bastos asszony kap Köszönöm, elnök úr. A több éves pénzügyi terv keretében próbáljuk meghatározni a finanszírozási struktúrát a DAFNE program tekintetében a jövendő időszakra nézve. Igyekszünk meghatározni a jövendő több éves keretet, illetve igyekszünk egyszerűsíteni a struktúrát, a finanszírozási eszközök számát egészen egyszerűen megfogalmazva. mégpedig a jogok és polgárság program létrehozása révén. A, ide tartozik a DAFNE program, nők és férfiak közötti egyenlőség, megkülönböztetés elleni küzdelem és sokféleség ami a, a progressznek a, amelyek a progressznek a részét képezik, illetve az alapvető jogok és uniós polgárság program helyébe lépne a jogok és polgárság program, tehát ez az egyszerűsítés lényege. Több bizottságnak van kompetenciája ezen a területen, a LIBE bizottságnak, a foglalkoztatásügyi bizottságnak. A három érintett bizottság között igyekeztünk meghatározni, hogy kinek mi tartozik egész pontosan a hatáskörébe, kizárólagosan, és definíciókat fogalmaztunk meg mi itt a mi bizottságunk keretében bizonyos ajánlásokat tehetünk, bizonyos bulum bekezdések és cikkek tekintetében, más cikkek és preambulum bekezdések viszont nem a mi hatáskörünkbe tartoznak, hanem a többi bizottság hatáskörében. Hát elég ködös ez a célkitűzés, a nemek, a férfiak és a nők közötti egyenlőség. Arra törekedtünk, hogy ne csökkentsük a DAFNE program láthatóságát vagy jelentőségét, és azt sem akartuk, hogy a jogos és polgárság program ne kapjon elég figyelmet. Tehát mindezeket szem előtt tartva készítettük el azt a jelentést, amely most önök előtt van. 18 módosítást nyújtottam be. Az első azzal kapcsolatos, hogy a, a program címébe vegyük be az egyenlőséget. A program címe jogok és polgárság. Módosítást nyújtottam be annak érdekében, hogy jogok, egyenlőség és polgárság legyen a program új címe. További módosítások célozzák a diszkrimináció tilalmát. Következő lényeges kérdés, amely akasztott bennünket, hogy a jelenlegi rendelet, a DAFNE programra vonatkozó jelenlegi rendelet célját, vagyis a nők elleni erőszak, a nőkkel szemben erőszak elleni harc célkötözését fenntarthatjuk e a jelenlegi formájában. Ha már nálam van a szó, szeretnék gratulálni a bizottság képviselőjének azért, hogy javasolta, hogy legyen egy fejezet, amely ö, pont azzal a témával foglalkozna, amiről az előbb beszéltünk, a ö, fiatal gyermekek szexualizációjával nevezetesen. Ez fontos témája lesz a jogok ö, és polgárság programnak a jövendő időszakban. A legfőbb aggodalom a finanszírozás kérdése nem szabad tovább csökkenteni a finanszírozást. Nem szabad a korábbi Daphne szintje alá csökkenteni a finanszírozást, mivel még nem tudjuk, hogy pontosan mekkora összeget irányoznak elő e program számára. A bizottságot kérjük, hogy tartsák szem előtt, amit a jelentésekben hangsúlyoztunk, tehát, hogy nem szabad tovább csökkenteni a költségvetést. A e, jelenlegi költség, költségvetést meg kell tartani a jelenlegi szintjén. Sőt, igazából növelni kellene. A 17-es, 18-as módosítás azt kéri, hogy megfelelő költségvetést biztosítsanak, ami legalább megegyezik a korábbi támogatás összegével. Természetesen még célszerűbb lenne, hogyha ezt növelnék. Az ennyek jelentéstevőkkel folytatott megbeszéléseim eredményeképpen világossá vált, hogy minden frakció határozottan támogatja, hogy ne csökkentsék a finanszírozás mértékét a 2014-2020-as időszakra. és a férfiak és nők közötti ö, egyenlőség kérdését ö, nem szabad levenni a diszkrimináció tilalmi listáról. És a nők és a gyermekek védelmének is ö, kifejezett célként kell szerepelniük a programnak. Vannak olyan módosítások, amelyek itt még nem láthatóak. Az idősek elleni erőszakot is szeretném módosítás formájában benyújtani. Meg kell még említeni az NGO-k szerepét. Ez, ezzel a 12-16-os módosítás foglalkozik. A 30-es és 70-es pedig az összehasonlító adatok gyűjtésével foglalkozik, az erőszak különböző formáit illetően. A módosítások benyújtásának határidejét elhalasztották jú, július 17-ére. A módosításokat december 13-án vitatjuk meg. Kíváncsian várom a hozzászólásokat. Köszönöm szépen. köszönöm asszony, kapsz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm szépen a jelentéstevő asszonynak mindányik jelentős tevővel találkozott velem, együttműködtünk. Szeretném aláhúzni, hogy mennyire fontos az, amire a jelentéstevő asszony is utal, az egyenlőséggel kapcsolatosan, szóval aggaszt engem a különböző fúziós programok kérdése bizonyos esetekben megvan a, annak a kockázata, hogy túl sok mindent próbálunk integrálni bizonyos programokra, ba, aztán már mm, fel sem ismerjük a, azokat a célkitűzéseket, amelyeket kitűztünk magunknak. A négyes módosítóban Regina Bastos ugye, arról szól, hogy fenn kell tartani a célkidőzéseket, ugye itt a, fel kell lépni a nők elleni, gyermekek elleni erőszak ellen, itt ez a Daphne programban is benne van. Én azt javaslom, hogy a, legalább a, a alcímben tartsuk fenn a Daphne szót. Tudjuk azt, hogy mennyire fontos például a vállalatok számára is, hogy a saját márkájukat ö, reklámozzák. Tehát meg kell említenünk a Daphne programot. Ez egy olyan pontos utalás lenne, amely nagyon fontos, és remélem, hogy mindenkit támogatna ezt. Én ilyen értelemben fogok benyújtani módosított mellesleg Gönc képviselő asszony, akivel már tárgyaltam, szintén kész erre. Ami pedig a FEM bizottság véleménytervezetét illeti, azt hiszem, hogy más típusú erőszakra, megkülönböztetésre is lehetne utalni, olyanokra, amelyek a nőket érintik. Az, ugye a sztereotípiákról van, volt már szó a médiában, aztán a különböző szervezetek, szolgálatok támogatása, abban az esetben, hogyha mm, a nők részvételét elősegítik bizonyos területeken, és fellépnek az erőszak ellen, aztán támogatni kell olyan intervenciós modelleket, amelyekkel meg lehet előzni az erőszakot, vagy például az is érdekes lehet, hogy az erőszakos személyekkel is lehetne kapcsolatba kerülni, tehát például tanácsokkal ellátni azokat, akik erőszakokat követnek el. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig magamnak adok ismét szót, hiszen ismét jelen, árnyékjelentéstevő vagyok ebben a témában. Ahogy Kostas, asszony és Basztos asszony is elmondta, a módosításokkal kapcsolatban az nem nemrégiben tartottak meg lebeszélést, és örülök annak, hogy ezek a javaslatok elhangzottak, és a teljes javaslatnak ez az általános minőségét javítani fogja, és örülök, hogy a 11-es, 12-es módosításra is sor került, mert nagyon jónak tartom őket. Tegnap megvitattuk annak lehetőségét, hogy megváltoztatjuk vagy javítjuk a szöveget, de az a benyomásom, hogy ez a javaslat, amit teszünk, ez szükséges, és az általános szükségleteknek megfelelően kell ezt megfogalmazni, és valóban a jelenlegi finanszírozási szintre minimálisan szükség van. És hát nyilván ezt jó lenne növelni. Nem lehet szigorúan pénzügyi szempontból tekinteni, hanem azt kell megnézni, hogy mi a társadalom mit tart gazdasági szempontból költségnek, hiszen ezek valóban pénzbe kerülnek, és meg kell határozni, hogy melyek a, azok a szükségletek, amelyeket szeretnénk kielégíteni. Tehát több forrásra van szükség, több forrás kell ezekre a célokra fordítani. Ezt kell javasolnunk, és hogyha később kiderül, hogy egyéb szükségletek lépnek fel, akkor azt majd meg kell oldani. Másik fontos dolog, amit Kostas asszony is említett, hogy én jobban szeretném megtartani a Daphne programot, hiszen itt vannak ezek a Daphne számára előirányzott pénzek, ezeket, tehát a, a Daphne márkajelzést szívesen megtartanám, amennyiben lehetséges. Ne, nem szeretném, hogyha ezt máshogy ö, neveznék, hiszen ezt már ismerik az NGO-k, elismerik. Hát legyen egy alcím, legyen egy alternatív megnevezés, egy másodlagos elnevezés, de talán ezt megfelelőképpen meg tudnánk fogalmazni a javaslatban. Ennyi az én véleményem, köszönöm. És most pedig a bizottság részéről Pividov asszony kap szót. Köszönöm szépen. Üdvözöljük a véleményt, és gratulálunk ennek a kiválóan, ehhez a kiválóan megszerkesztett véleményhez. Ahogy a raportőr elmondta, ez három létező programnak a folytatása lenne az Alapvető Jogok és Uniós Polgárság a DAFNI 3, valamint a Progress bizonyos részei helyébe lépne. Cél, hogy megtartsuk a jelenlegi finanszírozást, és mindenképpen szeretnénk megtartani a férfiak és nők közötti egyenlőség számára előirányzott és a DAFNE 3 számára előirányzott finanszírozást. Tekintettel az egyszerűsítésre amely ezt a időszakot érinti. Pozitívan állunk hozzá a bizottság részletes szándékai már megjelentek. Nem a program döntése a költségvetés, hanem az általános MFF csomag részét képezi, és az ezzel kapcsolatos tárgyalások részét képezi. Ez egy folyamat. Azt is meg kell jegyeznem, hogy a Justice program a komplementaritást irányozza elő, például a tekintettel az áldozatok jogára a büntetőeljárások keretében. Ami az eljárás időzítését illeti, szeretnénk hangsúlyozni, hogy az elfogadás tervezésére a lehető legkorábban sort kell, sort kell keríteni, hogy a végrehajtás minél előbb megtörténhessen, ezért örülnénk, hogyha a parlament gyorsan végigfutatna a folyamatot. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Bastos asszony kap szót, hogy lezárjuk a témát. Köszönöm, elnök úr. Melegen köszönöm az elnök úr megjegyzéseit és Kosztá asszony megjegyzéseit is. Ez tulajdonképpen folytatja azt, amiben már megállapodtunk, és ez minden frakcióra frakció álláspontját is tükrözi a Daphne márka név megtartását illetően. Amikor a Daphne program mérlegét megvonjuk, akkor talán ö, látható lesz a bizottság szemre is, hogy érdemes megtartani ezt a nevet. Nagyon sokat fektettünk ebbe a márkanévbe, és nem szabadna félre dobni. Úgyhogy ezt a szélesebb körű jogok egyenlőség és polgárság programba is bele kellene foglalni ezt a nevet. Tehát a Daphnét például alcímként megtarthatnánk. Ez egy jó ötlet, és valóban választ ad ö, az aggodalmakra, hogy mely, mekkora ö, láthatósága lesz a programnak, hiszen a DAFNE már a 90-es évek óta biztosítja ezeknek a területeknek a láthatóságát. Ezen emellett mindenképpen keményen fel fogunk lépni, és reméljük, hogy módosításokat fognak benyújtani ennek érdekében. Ami a finanszírozást illeti, a bizottság is csatlakozott a célkötőzésünkhöz. Nem szeretnénk hogyha csökkenne a finanszírozás. A legutóbbi programozási időszak előirányzata alá nem szabad, hogy csökkenjen. És azt is figyelembe kell venni, hogy mi történik a különböző tagállamokban. Ez a költségvetési címsor akár még növelhető is lenne, ez teljesen józan döntés, hiszen egy ilyen gazdasági válságban, mint amit megélünk, az emberek hajlamosak még nagyobb erőszakkal ö, fellépni a gyengébbekkel, nevezetesen nőkkel és gyermekekkel szemben. Ezért helyes döntés lenne ez ellen a gazdasági és társadalmi jelenség ellen még jobban fellépni. Ezért nekünk is többet kell tennünk a megelőzés területén, már pedig ennek a programnak az alapja a megelőzés. Tehát hasznos lenne az átfedés e program és a Justice program között ne veszítsük szem elől tehát a költségvetés növelésének a lehetőségét sem. Kíváncsian várom a kollégák módosításait. Eh, Köszönöm szépen. Akkor majd tudatnám, hogy a módosítók benyújtási határideje a jelentéshez július 17-e déli 12, és aztán ezt ismételten szeptember 3-án vitatjuk meg, és a bizottsági szavazás pedig 19-én, 20-án lesz szeptemberben. Úgy gondolom, hogy ezzel ezt a témát félretehetjük. Most pedig a 16. téma következik, ez a nők életkorhoz kapcsolódó betegségeinek megelőzése kérdéskör. E, fontos, hogy ezt világosan lássuk, e, hogyha megkapták, ha nem kapták meg a saját nyelvükön, ez át lefordításra kerül valamennyi nyelvre, de jelenleg csak angolul, franciául és olaszul áll rendelkezésre. Amint a fordítások elkészülnek, meg fogják kapni tehát hogyha azt látták, hogy a saját anyanyelvükön még egyelőre nem elérhető, az ezért van. Először Angelili asszonynak adom meg a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném a kollégákat biztosítani arról, hogy rövidesen meg fogják kapni az összes nyelvi változatban a jelentést és a módosító indítványok benyújtásának a határideje szeptember lesz, tehát mindenkinek lesz bőven ideje elemezni a szöveget és módosítókat benyújtani. Ennek a jelentésnek a célja az, hogy a különböző nőket érintő betegségek megelőzésével foglalkozunk. Itt elsősorban az idősebb nők életkorához kapcsolódó betegségeiről van szó. Azt tudjuk, hogy a, ez az év az aktív öregedés éve, és az európai lakosság azt is tudjuk, hogy egyre inkább öregszik Éppen ezért nagyon fontos odafigyelni, különösen a nőkre. Ha megnézzük a statisztikákat, akkor azt látjuk, hogy az európai lakosság, 65 éven felüli lakosság, nyol, lakosság 87 millió embert tesz ki, és ebből 50, majdnem 51 millió nő tehát látjuk azt, hogy mennyire jelentős a nők aránya. Azt is tudjuk, hogy a nők várható élettartama hosszabb, mint a férfiaké. Ez egy jó dolog, de minden statisztika szerint igaz, hogy a nők hosszabb, hosszabb ideig élnek, de nem pozitív körülmények között élnek. Már csak azért sem, mert fenyegeti őket a szegény, elszegény, elszegényedés, aztán ugye tudjuk, hogy sok sokan nem dolgoztak az életük során, nagyon sok a munkanélküliség, a kevesebbet keresnek a nők, atipikus munkát végeznek sok esetben, tehát összegezve az idősebb nőket a szegénység fenyegeti. Aztán a szociális kirekesztés, az egyedüllét is fenyegeti az idős nőket. Nagyon sokan egyedül élnek időskorban. Tehát ezeket az éveket sokszor ö, szenvedésben élik, betegségek fenyegetik őket, mint például az Alzheimer kor, aztán a neurovegetatív betegségek szintén inkább a nőket támadják meg. Továbbá van számos olyan betegség, amely leginkább nőket érinti, például a kardiovaszkuláris betegségek, Ugye általában azt mondják, hogy az ilyen típusú betegségeket inkább a férfiak szenvedik el, de ez csak egy bizonyos korig igaz. 45-50 éves kor után a nők, nők szintén egy kockázati csoportot jelentenek a kardiovaszkuláris betegségek terén, aztán különböző váz, izom mal kapcsolatos betegségek érintik a nőket, tehát fontos a megelőzés mind a férfiak, mind a nők esetében. Emlékeztetni kell arra is, hogy a tudományos kutatás, a gyógyszerkutatás e-, elsősorban férfiakon végzik és ez egy rossz dolog, mert, mert a kardiovaszkuláris betegségek máshogy jelentkeznek a nőknél, mint a férfiaknál. A szimptomákat illetően is, a tüneteket illetően is. Tehát, hogyha a kísérleti tanulmányokat, a kísérleteket csak is a férfiakon végzik, nem igazán adnak pontos adatokat a nőkre vonatkozólag ezek a kutatások. Tudom, hogy a kollégák is ugye elolvassák ezt a jelentést és a javaslataimat, de természetesen várom a kollégák véleményét, javaslatait, amelyeket be szeretnék majd venni a jelentésemben meg kell nézni, hogy a különböző hatóságok milyen munkát végeznek a megelőzés terén. A megelőzés sokszor az információkon alapul. Egy átfogóbb információrendszerre van szükség, amelyekkel segíthetjük a nőket, akik igaz, hogy hosszabb ideig élnek, de jó lenne, hogyha jobban is élnének. Ez azt jelenti, hogy ezekkel a problémákkal a tagállamoknak is foglalkozniuk kellene, persze együttműködve az Európai Bizottsággal, megelőzési, prevenciós, információs és támogató programokat kell kidolgozniuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, akkor most megnyitom a vitát. Az első hozzászólom, Ovi asszony. Uh, thank you. Thank you very much. Köszönöm szépen. Figyelembe véve azt, hogy az idei évet az európai aktív öregedés évének nyilvánították, ezért ez a jelentés különösen fontos, és nagyobb figyelmet kell fordítani ezekre a kérdésekre, illetve az öregedéssel összefüggő betegségekre, különösen a nők esetében. A jelentést nézve úgy tűnik, hogy ez nagyon objektív és jelentős jelentés. Ugyanakkor nyilvánvalóan többet kell még dolgoznunk, hogy javítsunk rajta. Például nagyobb figyelmet kell fordítanunk, azokra a nőkre, akik egyedül élnek, akik eh, magányosak. az anyanyelvemen nem kaptam meg a jelentést, csak a, eh, tegnap este angolul és ma, eh, tegnap este olaszul és ma angolul, de hát nem igazán jól olvasható ez számomra. Azonban köszönöm a jelentéstevőnek a kitűnő munkát, amit végzett mindeddig. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Paljadéli asszony következik. Köszönetet szeretnék mondani Angelini asszonynak, hogy vállalta ezt a kezdeményezést, és az aktív öregedés kérdésével foglalkozik. Ő úgy döntött, hogy egy nagyon érdekes kérdést vett fel, nevezetesen azon betegségekkel való foglalkozást, ami elsősorban a nőket érint, illetve hogy hogyan foglalkozunk ezen betegségekkel. Egy kérdésem van, amennyiben ez a javaslat belekerül az aktív öregedés évének keretébe, akkor ez a, azt jelenti -e, vagy illetve pontosan mit jelent ez? Tehát nem tud elfogadni módosítókat, miközben látom, hogy mégiscsak vannak módosítók. Módosítók, amelyek arra irányulnak, hogy a nők is az öregedés kérdésével kezeljük. Például vannak itt bizonyos statisztikái, amiket a, a ránkutató nemzetközi központ készített, és azról beszél, vagy azt említi, hogy milyen okai lehetnek a mellráknak, illetve magát a szűrési eljárásokról is szó van benne, illetve hogy milyen illetve a méhnyakrák, ami ugyancsak egy olyan rák, ami a nőket érinti, és ez is ezek a természetesen bármilyen korú nőket érinthetnek ezek a betegségek, de az ön jelentése elsősorban az idősebb nők problémáival foglalkozik. Ami nem jelenti azt, hogy nem lehetne belevenni olyan javaslatokat is, amelyek a fia általában érintik a nőket mert ugye a növe, nők jövőbeni egészségéről beszélünk, és nagyon sok esetben ezek a betegségek korábban jelentkeznek a nőknél, a, de, és aztán később jönnek elő. De vannak olyan Tehát sok esetben a nők sérülékenyebbek, jobban kivannak téve bizonyos betegségeknek, például a változás korában. Vagy vannak olyan azok a betegek, amelyek, és vannak olyan betegségek, amelyek a nőket bármilyen életkorban érinthetik de ha korábban fellépünk ezen betegségek ellen, akkor el lehet kerülni olyan problémákat, amik aztán később jelentkeznek, például ilyen a cukorbetegség. Ez természetesen érdekelne a jelentéstevő készítő, jelentéstevő véleménye ezzel kapcsolatban. Lehetne -e ezt a kutatást kibővíteni, és olyan kutatásokat kérni, amelyek nem kizárólag azon betegségekkel foglalkoznak, amelyek a nőket egy bizonyos életkorban ö, érintenek, hanem inkább olyan kutatásokat végezni, amik lehetővé teszik, hogy a nők megfelelő információhoz jussanak, és az orvosokat is segíteni abban, hogy szakosodni tudjanak. Tehát a nőket érintő betegségek ellen bármilyen életkorban fel kell lépni. Aztán lehet, hogy csak későbbi életszakaszban jelentkeznek egyes betegségek, de nem feltétlenül. Nincsenek olyan diagnosztikai esetek a különböző betegségekre, mint például a különböző szív-érrendszeri betegségek. Orvosok viszont szakosodnak erre. Lehet, hogy lenne mód arra, hogy ezeknek a megjelenését a nőknél külön felfedezzék, és nem kevernék össze az okokat, amik a, ugyanezek a betegségek férfiaknál jelenik meg. A gerontológia ugyancsak egy olyan terület, amit különböző módon kezelnek Európa különböző részein. Az egyetemeket is jobban kellene ösztönözni. Tehát ösztönözni kellene őket arra, hogy nagyobb támogatást adjanak erre a területnek. Természetesen ezek a betegségek nem kizárólag a nőket érintik, és nagyobban kellene ösztön, nagyobb ösztönzést kellene adni Európában, és hát az aktív öregedésnek. És különösen fontos lenne, hogy a nőket helyezzük a figyelem középpontjába. Nagyon sok időnk van arra, hogy ezt megvitassuk természetesen, de mindenképpen nagyon fontos jelentésről van szó, nagyon jó időpontban kerül rá sor, mert az aktív öregedés van napirenden. Szerintem ez mindenképpen segíthetne abban, hogy további szakosodást érjünk el az Európai Unióban, illetve a tudományos intézetek is jobban szakosodjanak ezekre a kérdésekre. Tehát még egyszer köszönöm, hogy a jelentéstevő ezzel foglalkozott. Elnök, köszönöm szépen, Csináti asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Két javaslatom lenne. Természetesen kezdem azzal, hogy rendkívül fontos témáról van szó, és e, én is e, meg fogok majd készíteni módosító indítványokat. Két javaslatom lenne. Szerintem nem lenne szabad elfeledkezni a vidéken élő nőkről sem, ottan még bonyolultabb problémák vannak, mint általában az idős nők problémája. Például az én hazámban a Romániában nagyon komoly problémáink vannak az orvosokkal. Az orvosok inkább elmenek az országból, és máshová mennek dolgozni. Vannak kórházak, a, amelyeket egyszerűen be kellett zárni, mert nincs orvos és nagyon kevés szakorvos, illetve szakember van ezeken a területeken, és a az idős nők, akik vidéken élnek, még nagyobbak a problémák, még súlyosabbak a problémáik. A második észrevételem, hogy azt szeretném javasolni, hogy a tagállamok és a bizottság bátorítsák, illetve ösztönösítsék a civil szervezeteket, hogy folytassanak kampányokat, mert nagyon komoly problémák vannak pénzügyi téren. Amikor programokról beszélünk, hogy a nőket tájékoztassuk, segítsük, hogy elmenjenek az orvoshoz időben, kórházba. Ez nagyon jó, de a válság azt eredményezte, hogy erre nincsen, vagy nagyon kevés pénz van a nemzeti szinten és a kormányok nagyon keveset költenek erre. Ennek következtében nagyon sok olyan civil szervezet van, amelyet be lehetne vonni ebbe a munkába, és arra bátoríthatnánk, hogy például korai felderítés szűrést végezzenek, tájékoztatást adjanak. És ez egy olyan probléma, amit szerintem célszerű lenne figyelembe venni, hogy az önkénteseket ebbe az irányba orientáljuk, hogy ezen a nagyon fontos területen tegyenek valamit. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. És akkor most Mattana asszony a bizottság nevében következik. Köszönöm szépen, köszönöm a jelentést. Nagyon érdekes, még akkor is, hogyha olaszul valamennyire már el tudtuk olvasni, és nagyon örülünk annak, hogy a jelentés megfelel az Európai Bizottság munkájában folyó dolgokra. Egy, a krónikus betegségekkel kívánunk foglalkozni a 2010-es decemberi tanácsi határozattal kapcsolatban igaz, hogy a krónikus betegségekkel eh, nem eh, nemek szerint foglalkozik, mégiscsak az a célja ennek az eljárásnak, hogy a különböző szív- és érrendszeri betegségekkel külön foglalkozzanak. Ön is említi ezeket a betegségeket, továbbá a rákot, cukorbetegséget és egyéb betegségeket. Teljesen világos, hogy bizonyos betegségek másképpen hatnak a nőkre, mások a megjelenési formáik, és még maguk az egészségügyi szakemberek sincsenek mindig ezzel tisztában. Ezzel mindenképpen foglalkozni fogunk, és ez egy nagyon nagy lehetőség, hogy a krónikus betegségekkel besz, foglalkozzunk, és ez napirendre tűzzük. Van egy másik folyamat is az egyenlőség a férfiak nők között. Itten külön hivatkozás van a szegénység és az egészség összefüggésére, illetve hogy az egészség és a nemek viszonya egymáshoz hogyan néz ki. A tagállamokban nagyon fontosak a különböző figyelemfelkeltő szemináriumok, ezek mind férfiak, mind nők esetében. Már tartottunk ilyen szemináriumot. Ez nagyon fontos, mert nem mindenki, még az egészségügyi szakterületen sem minden szakember látja a különbségeket, hogy a betegségek megjelenési formái, tünetei hogyan változnak attól függően, hogy melyik nemet érinti. De vannak specifikus szimptomák. Itten említették, hogy különböző gyógyszereket is. Ez is igaz, nem feltétlenül azonos módon segítenek leküzdeni a betegségeket a férfiakban és a nőkben. Tehát ez egy külön vizsgálandó terület. A jelentésben több kérdést felvet, például a dohányzást. Most van egy, folyik egy kampány, amelyik például a fiatal nőkre összpontosul, hogy a dohányzást ne kezdjék el, vagy az idősek esetében is említést tesz az adatgyűjtés kérdéséről is. Most az Eurostattal együtt dolgozunk, hogy a, javítsuk a, az adatgyűjtést nemenként és korcsoportonként. Nyolc mutatót alkalmazunk, amelyeket rutinszerűen gyűjtünk, de javítani kell a tagállamokban ezen adatoknak a minőségét és nemzetközi szervezetekkel is együtt dolgozunk, például az OECD-vel és a WHO-val, hogy elkerüljük a felesleges munkát, ugyanakkor javuljon az adatminőség. Az a célunk, hogy ugyanazokkal az adatokkal tudjunk dolgozni, és eh, mindenkinek gyorsabban, jobban elérhetőek legyenek ezen adatok, mert nagyon jól eh, látjuk, hogy például bizonyos mortalitási eh, adatok nem kielégítőek, és jobb lenne, hogyha gyorsabban lennének adataink, sok esetben gyorsabb adat gyorsabb adat elérésre van szükség, hogyha megfelelő prevenciós programokat akarunk. Az tudni kell, hogy mi a tényleges helyzet a jövőben ezekkel mind fogunk foglalkozni, tehát azt szeretném, hogyha együtt tudnánk dolgozni, mert mi is ezen a területen dolgozunk. Köszönöm szépen a jelentést, és egyre várjuk a módosításokat, és megadjuk a segítségeket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elfelejtettem Kosztasz asszonynak szót adni. Köszönöm szépen szeretném elmondani, hogy mennyire elégedett vagyok ezzel a jelentéssel, Angelili kolléganő jelentésével. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy a parlament foglalkozzon ezzel a témával, sőt ajánlásokat is adjon. Ugye ez az egy év még inkább rámutat a problémákra. Osztom lényegében mindazt, ami már elhangzott, de van még néhány olyan kutatási program is, amelyekről most szólt a bizottság képviselője, és ez is azt jelzi, hogy mennyire pozitív a hozzáállás. Az én országomban egy gyógyszerkutató hölgyet vettünk be abba a bizottságba, amelybe amelyben meg kell határozni a különböző feladatokat, összegyűjtjük az adatokat, értékeljük azt, hogy ugyanaz a gyógyszer milyen hatással van a különböző emberekre, férfiakra és nőkre. A második kérdés az az, hogy a kutatásnak is jobban oda kell figyelnie mindenre. Számos prevenciós megelőző kampányt indítottunk már el, például a dohányzás területén. Azt látjuk, hogy egyre, egyre több nő dohányzik, több nő dohányzik, mint férfi, férfi, sőt, egyre több a fiatal is. Aztán ott van az alkohol problémája de el kell mondanom, hogy Európában a legnagyobb dohányosok az olasz nők. Tehát egy olyan országról van szó, amelyben sokszor nem figyeltek oda nemzeti szinten ezekre a problémákra, de európai szinten szintén meg kell ezt tenni. Ha megnézzük, hogy a balesetekben meghalt személyek száma mennyi, és a különböző betegségekben meghaltak számát látjuk, hogy egyre fontosabb ez a téma. Ahogy hallottuk, az egyedül lét is egy fontos eleme ennek a munkának az idősebb nők keretén belül. Nagyon fontos a nőknek, tehát a, az idősebb nőknek megfelelő oktatási, kulturális lehetőségeket nyújtani. Sok esetben azt látjuk, hogy az idős nőknek fontos a szocializálás, járnak különböző tanfolyamokra, és a statisztikák is azt mutatják, hogy fontos a kulturális programokhoz, eseményekhez való hozzáférés lehetősége. Ez az egészségükön is javít. Ha figyelembe vesszük a kórházi ellátást, az új gyógyszermodelleket, akkor is azt látjuk, hogy nagyon sokszor az idősebb nők vannak érintve. De hogyha az idős nők betegek, akkor is nagyon sok esetben ők maguk is ápolókká válnak. Erre is oda kell figyelni. Tehát, hogyha nem jó az egészsége egy idős nőnek, akkor is sokszor vállalja azt, hogy még idősebbeket gondoz, akár a férjét, vagy a családban valaki mást. Tehát támogatni kell e- ezeket a nőket is. a jóléti rendszereknek e- oda kell figyelni ezekre a dolgokra is. Ugye az elnök, elnökünk, aki férfi, szintén nagyon odafigyel ezekre a kérdésekre. A férfiak sokszor ugye ironizálnak arról, hogy a nők hosszabb ideig élnek, mint a férfiak, de sok esetben az életükben nem minden jó vagy megfelelő, és sok esetben több szerepet kell összeegyeztetniük. Akkor, amikor sokat beszélünk arról, hogy össze kell egyeztetni szerepeket, akkor azt látjuk, hogy itt mindenképpen a nők játszák ezt a szerepet sokkal inkább, mint a férfiak. Köszönöm szépen! igen, a, fontos, amit mondott itt azzal kapcsolatosan, hogy a férfiak ironizálnak sok esetben, azzal kapcsolatosan, hogy a nők tovább élnek, hát igazából ez mm, igen, megtörténik, de ez nem csak nevelés kérdése, vagy nők vagy férfiak kérdése. Most pedig visszaadom a szót jelentéstevő asszonynak, Angeli asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, az Európai Bizottságnak, mert tudom, hogy az bizottság és az Eurostat is nagyon is elkötelezettek e munka mellett, összegyűjtik az adatokat, aztán elemzik az adatokat a lehető legjobb módon. Az Eurostat, csak úgy, mint a bizottság, felkérik rendszeresen a tagállamokat arra, hogy nagyobb erőfeszítéseket tegyenek, és naprakész adatokkal lássák el ezeket az intézményeket. Köszönöm a kollégáknak az észrevételeket, és ismételten mondom, hogy rövidesen rendelkezésre áll majd a szöveg minden nyelven, és ezzel is hozzájárulhatnak a jelentésem átételéhez. Már most el szeretném mondani, hogy egyetértek minden észrevétellel, amit most itt hallottunk, és a, azzal is, hogy prioritás kellene, hogy élvezzen a beruházás sok terén is, mm, minden olyan tevékenység, amely hozzásegíti a nőket a betegség megelőzéshez, a hosszabb élethez, a jobb élethez. Fontos az nevelés, az életmódra, az étkezésre, fontos megelőzni a dohányzást, az alkoholfogyasztást, az élet teljes hosszában, szakaszában, tartamában fontos, hogy az emberek jó egészségben éljenek. Ez persze vonatkozik a neurovegetatív betegségekre, az agya kapcsolatos degeneratív betegségekre, amelyek különböző szinteken jelentkeznek. Egyetértek azzal is, hogy foglalkozzunk a vidéki nők helyzetével is, ugyanis sok esetben vidéken még inkább egyedül élnek a nők, nagyobb az egyedüllétük, fontos az, ahogy elhangzott, hogy az információk is rendelkezésre álljanak. Tudjuk, hogy az információ terén is, mivel válságban egyre kevesebbet költenek információkra, vagy akár megelőzésre is, sok esetben bizonyos fontos dolgokat nem tartanak prioritásnak. Én saját magamat szeretném most idézni, mint példát, én mindig nagyon figyeltem arra, hogy mi történik körülöttem, ha nem is nagyon magas iskolázatságú vagyok, de mindig próbáltam az információkat begyűjteni, és én jó magam is számos ítélkezés, kritika áldozata vagyok. Például a klímaxal kapcsolatos előítéletek nagyon jelentősek, a patológia nagyon jelentős ebben az időszakban. Ugye, tehát ez egy átmeneti időszak, a jó egészség, a fiatalabb kor és a változókor, vagy pedig az öregség között. A nők ebben a korban már egy, hogyan is mondjam, egy másod szerepet játszanak a, az életben, és nagyon sok pszichológus azt javasolta, hogy erről is írjak nevezetesen, hogy egy bizonyos kor után nagyon sok nő különböző plastikai, sebészeti eseményeken esik át, tehát fiatalabbnak szeretne kinézni, de hogyha jó az egészsége, hogyha megfelelő módon pozitív, aktív módon tud a szociális kör, körökben is részt venni, akkor teljesen más ez a helyzet. Az Euróbarométernek van egy nagyon érdekes közvélemény kutatása, amely azt mondja, hogy a 35 évet betöltött személyek már szeretnének kevesebbet dolgozni, ha nem is nyugdíjba menni, de más típusú munkát szeretnének végezni, mint addig, és inkább szociális területen szeretnének dolgozni, ahogy Szilvia is mondta, olyan személyek akarnak maradni, eh, akik nem csak otthon családban akarnak dolgozni, hanem a társadalomban valahol szeretnének hasznosak lenni, pozitív munkát akarnak végezni, de sok esetben ugye az otthoni munka a családban az elvégzett munka nem mindig pozitív kihatású Köszönöm a kollégáknak az észrevételeket, és kérem, hogy nyújtsanak be módosítókat, mert ez a szöveg, amelyről most beszéltem, egy tervezet csak. Elnök, köszönöm szépen. Akkor most szeretném elmondani, hogy milyen határidők tartoznak ehhez a jelentéshez. Módosítások benyújtása szeptember 10-e, ahogy Angela asszony helyesen mondta, és a bizottság október 10-én szavaz a jelentésről. December 20-án pedig a plenáris elé kerül. Most pedig mielőtt a 18. napirendi pontra rátérnénk, köszönöm mindenkinek a munkáját. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy elnökölhettem az ülést. Hiszen nagy öröm olyan bizottságban dolgozni, ahol ennyire elkötelezett tagok dolgoznak, és természetesen itt vannak a tanácsadók, a titkárság, munkatársai, és a tolmácsok is. Akik lehetővé tették, hogy itt ülhetek és svédül beszélhetek, ami fantasztikus érzés. A kolléga nőnek megadom a szót. Elnézést, nem figyeltem. Szeptember 10-e a módosítások határideje? Köszönöm szépen. És remélem, folytatja az elnök, hogy hozzám hasonlóképpen önök is már készülnek a szabadságra, és mindenkinek fantasztikus nyári szabadsága lesz, és szeptember 3-án találkozunk 15 órától 18.30-ig tart majd a következő ülés. Köszönöm szépen!